Dear colleagues, it is, uh... Kedves kollégák, ideje elkezdenünk az ülést. Azt hiszem, hogy nagyon fontos napirendi ponttal kezdjük a délután, olyan pont ez, amely nagyon sok állampolgárt érdekel. 13-as napi rendi pont ez, eszmecsere, véleménycsere az Európai Bizottság képviselőivel arról a rendelettervezetről, mely módosítja a 2008 per 692-es rendeletet mely az Euró 6-ról szól, a könnyű ö, személygépjárművek és haszongépjárművek kibocsátásairól. Erről már beszéltünk korábbi üléseken is, és a probléma a valós vezetési körülmények kérdése. A bizottság négy csomagot akar elfogadni, ebből kettőt majd 2016-ban. Híreket is hallottunk, a valós vezetési körmények közötti kibocsátásokról, a konformitási tényezőről. Ez új dolog, újdonság, és megkérjük majd a bizottságot, hogy ezt magyarázza is el a számunkra. El fogjuk kezdeni, a bizottságnak adok szót, hogy elmagyarázza az új javaslatot, utána pedig később megnyitom a vitát, és a bizottság képviselői is felszólalhatnak. Valószínűleg lesznek kérdéseink a bizottsághoz az elvárásoknak megfelelően. De most először a bizottságnak adok szót, Kuzik úrnak, aki igazgató meg is adom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy bemutathatom a szavazás eredményt a technikai bizottságnál, amelyre októberben került sor. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó példa arra, hogy az ENVI szakbizottság elkötelezettségéről adjon tanúbizonyságot ebben a nagyon nehéz kontextusban. Tulajdonképpen ez a mostani szavazás egy hosszabb, több éves munka lezárását jelenti. A társjogalkotó tevők az Euró 6-os kereten belül adták meg nekünk a mandátumot erre a munkára. A nitrogén dioxid, tehát a nitrogén oxid, NOx határértékei 2000. 2010 és 2014 között az Euró 3 és Euró 6-os szabályok elmélete alapján 500 mg-ról 80 mg-ra csökkent kilométerenként. Ettől függetlenül látható az is, hogy most a dízel járművek négyszer többet bocsátanak ki, mint az megengedhet, megengedhető lenne. Éppen ezért fontos az, hogy valós körülmények között vizsgáljuk a kibocsátást, és ne laboratórium körülmények között. Az Európai Bizottság tehát olyan elemzéseket végzett, amelyek a valós helyzetet hivatottak tükrözni és ez az újfajta megközelítés a laboratóriumi vizsgálatok mellett kiegészítésként fog megjelenni a nitrogén oxid kibocsátásokkal kapcsolatban, illetve a részecske kibocsátással kapcsolatban. Szeretnénk tehát csökkenteni a kibocsátás szintet, és minimálisan csökkenteni a manipulációs lehetőségeket, amelyekről ugye mostanában elég sokat hallhattunk. Az Európai Unió az egyetlen olyan régió a világon, amely egyébként ennyire szigorú követelményeket támaszt, és igen alapos tesztelési rendszert vezetett be. 2016-tól fog majd be, életbe lépni ez az új rendszer, de ez csak az új gépjárművekre először. és az lesz a célja, hogy adatokat kezdjünk el gyűjteni. Ez a maximális kibocsátási szintekre fog vonatkozni, és ezeket a szinteket október 28-án véglegesítettük. Az Európai Bizottság a parlament és a tanács véleményét követően fogja megvalósítani ezeket a terveket az új fajta um, gépjárművek piacra jutásánál ezeket a teszteket fogjuk tehát megvalósítani. 2017 és 2019 között 110%-os lesz a rugalmassági küszöb, azután 50%-ra fogunk letérni 2020 és illetve az 2020-ra az új gépjárművek számára, és 2021-re minden gépjármű számára. Azt szeretnénk, hogyha a valós kibocsátás értékeket tudnánk figyelembe venni, és ezeket csökkenteni a dízel üzemű gépjárműveknél, és nagyon fontos volt az is, hogy gyorsan tudjunk megállapodni, annak érdekében, hogy a prioritásainkat érvényre tudjuk juttatni. Ameddig ugyanis ezt nem tudjuk megtenni, addig a régi rendszer van továbbra is érvényben. Ezen keresztül a nitrogén-dioxid kibocsátást jelentősen csökkenteni lehet, anélkül, hogy az iparágat nagyobb kár érni. Enélkül azonban a gyakorlatban 400 mg per kilométeres a kibocsátási szint. 2019-től 80 mg per kilométeres ez, ez a szint, és 168 mg per kilométer lesz a tolerancia szint, de ezt a szintet, amely 80 plusz, 80% plusz tolerancia szintet jelent, ezt folyamatosan csökkenteni fogjuk először 120, azután 80 mg-ra évente a tesztek hordozható emissziós mérőeszközeit vizsgáljuk. Jelenleg 50%-os ez a küszöb, ezeket évente fogjuk, illetve évente ellenőrizzük a jelenlegi jogszabályok értelmében. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönjük szépen! Van néhány tagunk, aki kérdéseket szeretne önökhöz intézni. Azonban én is feltennék két technikai kérdést. Az első kérdés az, hogy a bizottság a szöveget mikor fogja hivatalosan átadni. A másik kérdésem kevésbé műszaki, inkább politikai jellegű. Ha jól emlékszem, minden egyes bizottságban van egy tanácsi tagok által megalkotott vélemény. A gépjárművek esetében is így kell eljárni, vagy a bizottság javaslatát kell módosítani? Elmondták, hogy ez egy teljesen más, egy eltérő javaslat, erről szeretnénk többet tudni. És akkor most kezdjük is. Karl-Heinz Lorenz az első. Igen, köszönöm szépen. E, remélhetőleg figyelmesen hallgattam azt, amit a bizottság mond, és mint mindig, e, most is egy politikai döntésről van szó, e, de itt sem vették megfelelő módon figyelembe az érveket a bizottság által javasolt eh, szigorú értékeket eh, támogatnám én is, de azt mondták nekem, hogy ez költsége, a költségeket tekintve katasztrófa. Én ezt nem tudom, erre nem tudok választ adni. Csak azt kérdezném a bizottságtól, hogy eh, átlátható árról van itt szó, elnézést kérek, vagy pedig hasonló módon kell eljárni, és ugyanolyan bonyolult lesz minden, mint a széndiokszid esetében. Ez az én kérdésem. Köszönöm. Matthias. Igen, köszönöm. Úgy gondolom, hogy az, amit a bizottság javasolt, hát erről már beszéltünk, és elég nagy volt a mozgástér az értékeket tekintve, a, illetve a megengedett túlépések tekintetében. Nem tudom, hogy a tagállamok pontosan mi dolgoztak ki. 2,1, az euró 5 és 6 esetében én voltam az előadó, a NOx esetében 80-ról beszélnek. De hát akkor csak nem az Euró 5-nél tartunk megint, ha az új javaslatot nézzük, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatban visszalépünk az Euró 6-ról az Euró 5-re. Ha a parlament ellenvetéssel nem él, akkor ezt fogja elérni, visszalépünk az Euró 5-re, arra szintre. A nitrogén oxidok esetében, melyek az ózont okozzák a talaj közeli helyzetben. Ez jelenti a nagy problémát. A legutóbbi plenárison rendkívül keményen tárgyaltunk, de mi haszna a küszöbértékeknek papíron, ha ezek tíz évesek, és közben visszalépünk, és az Európai Parlament is áldását adja rá, és akkor még nem is beszélek itt az illegális gyakorlatokról. Nem kellene időt szánnunk erre? Tudjuk, hogy nem csak a nitrogén oxidokkal, hanem a széndiokszid kibocsátási mértékével is csaltak. 2013-ban a felvizsgálatban más értékekről beszéltünk, de mi értem a jogalkotásnak, és a bizottság a szerződések őreként mit tesz, milyen eszközökkel dolgozik? Nem kellene szélesebb körben vitázni itt erről az Európai Parlamentben? Az intézmények között nem, nem lenne szükség egy vitára? Mi haszna az egésznek a törvénykönyvekben, ha nem tudjuk mindezt ellenőrizni? ha minden légből kapott, és a tagállamok előállnak egy ilyen értékkel, mint a 2.1, senki sem tudja, hogy ez pontosan miből áll össze. A parlamentben múlt héten már vitáztunk, és Steyer kolléga érvekkel állt elő, más kollégák további tényekkel és elevetéssel élnek, de itt egy nem átlátható eljárásban légből kapunk adatokat az európai intézményeknek, az, illetve az Európai Parlamentnek meg kell hozni a vég, vészféket, különben ö, csak viccesek leszünk, vicceseknek fogunk tűnni. Azt szeretnénk, ha a javaslatot visszavonnák, és szép nyugodtan tárgyalhatnánk az RDE 7 évbe tellett, szeptember óta vannak új felismerések, új információk, kitört a botrány, nem szeptember 3-án, hanem egy kicsit később, szeptember 24-én. Szeptember 3-án én azt mondtam, hogy sehol nem hazudnak és csalnak jobban, mint a gépjárművek tesztelése, vizsgálata során. Akkoriban még a botrányról nem is tudtunk, és az ilyesfajta gyakorlatok meglétéről. Gondoskodnunk kell arról, hogy ilyen formában ezt az anyagot ne fogadják el, nagyobb világosságra van szükség. A városok, a falvak, ez a helyi önkormányzatok fejei megpróbálják betartatni az értékeket, bevezettük az Euró 5-öt, hatott, de ennek ellenére egyre rosszabbá válik a e, levegő minősége, annak ellenére, hogy a gépjármű flotta megújult. Ez annak tudható be, hogy az, ami papíron szerepel, jelentősen eltér a valós e, körülményektől. És visszalépni, ez egy vicc lenne. Thank you very much, Matthias. Uh, and now... Köszönöm, Matthias. Gerbrandi úr következik. Thank you, Mr. Mr. Chairman. I... Nem, elnök úr, nem mondom mindazt el, amit te, Matthias és Karl Heinz is elmondtak. Van azért néhány további kérdésem. Amikor először láttam a technikai csoport ülésének az eredményét, akkor arra gondoltam, hogy az Európai Bizottság majd iszonyatosan csalódott lesz emiatt. Mert láttuk, hogy milyen eredeti javaslatot tettek le az asztalra, és ez a végleges döntés még csak meg sem közelíti azt az eredeti javaslatot. Na most ezzel együtt nagyon meglepett, amikor olvastam a biztosnak a sajtónyilatkozatát, ahol először is azt mondta, hogy Európa az első és egyetlen olyan régió a világon, ahol ezek a szigorú teszt módszerek kötelezőek. Én azt gondoltam, hogy nagyobb szerénységnek lett volna helye, mivel eleve az amerikaiak voltak azok, akik beledörgölték Európa orrát ugye ebbe az egészbe, de a bizottság védelmezte ezt a döntést és azt gondolom, hogy ez a bizottság és a biztos személy szerint számára eh, ez azért egy nagy csalódás kell, hogy legyen. Eh, miért nem hibáztatják a tagállamokat azért, hogy nem fogadták el az eredeti javaslatot? Miért kezdtek el politikaiat játszani, eh, hogy a konformitási faktort megváltoztatják úgy politikai alapon, gyakorlatilag politikai értékítélet alapján? Aztán a tisztességes verseny, mint érv. Bienkowska biztos a felelőse a tisztességes versenynek az Európai Unión belül. Van-e tisztességes verseny ott, hogy ahol vannak olyan országok, illetve olyan cégek, amelyek a 2007-es rendeletet már most betartják, és most azt hallják, hogy a versenytársaiknak, akik egyébként nem tudják betartani, azok még 5-6-7 évet kapnak arra, hogy betarthassák. Én ezt nem gondolom tisztességes versenynek, sőt inkább tisztességtelen versenynek tartom, mert a meccs közben változnak a szabályok. Ez a második kérdésem tehát. A harmadik pedig az, hogy a bizottság azért egyezett bele, mondja ön, mert a bizottság gyorsan akar dönteni, és nem akarta az időt húzni. Viszont, ha jól értem, 2017. szeptemberéig nem sok minden történik majd, bizonyos kísérletek történnek majd az új teszteléssel, de azon kívül semmi. Tehát az én kevés tudásom szerint azt gondolnám, hogy nagyon sok idő lett volna arra, hogy a bizottság egy saját vagy egy másik javaslatot készítsen. Erről mi a véleménye? És végezetül, elnök úr, azért kérdezem, mert teljesen eh, a sötétben tapogatózom. Mi fog történni a mai nap és 2017. szeptembere között? Mert akkor még a régi tesztmódszerek maradnak érvényben, és ugye elkezdik közben az új vezetési kibocsátási teszteket tesztelni. Tehát valójában két különböző tesztrendszer van, amely két különböző eredményt mutat. Na most mind a két eredményt nyilvánosságra hozzuk, tehát mi, mint politikusok, vagy még inkább a fogyasztók, hát nézzük az ő szemükkel, ebben a két dologban, össze, ebben a két évben össze fogják tudni majd hasonlítani a a laboratóriumi teszteredményeket a tényleges vezetési körülmények teszteredményeivel? És valóban ez olyan helyzet önök szerint, ami két évig fenntartható? Tehát ez egy elég technikai kérdés, de tessék. Görling asszony. Köszönöm. Mindennyian tudjuk, hogy 2011-ben a Growth vezérigazgatóság elkezdte kialakítani az RDE teszteket, akkor még nem így hívták, de elkezdték a kidolgozását, mert már akkor is tudták, hogy a jelenlegi rendszernek milyen nehézségei és korlátai vannak, mert egész egyszerűen a járművek nem felelnek meg azoknak az eredményeknek. 2015 májusában a technikai bizottság eh, megállapodik az első részében a megállapodásnak, ugye erről eh, a múlt héten eh, hallottunk. Most pedig egy ideálisnak kevésbé, tehát nem igazán ideális álláspont van az asztalon, illetve javaslat, amely egyrészt figyelembe veszi az autóknak a, az jelenlegi életciklusát, e, ez érthető, de azt nem értem, hogy ezt az átmeneti időszakot, ezeknek az értékeit hogyan állapították meg. Tehát honnan jönnek ezek a számok? Vagy e, ez egyszerű, egyszerűen csak egyfajta bizarr aukció eredménye, ami a technikai ülésen lezajlott van-e egyfajta igyekezet arra, hogy felgyorsítsák az új járművek kihozatalát, illetve elemezték el költségeket, amelyek az ipart sújtják, ami megint csak azt gondolnám, hogy része kell, hogy legyen a döntéshozatali folyamatnak, de miért nem átlátható ez az egész? Szerintem teljesen homályos az egész folyamat. A kollégák fékezni szeretnék a folyamatot, én viszont felgyorsítani annak érdekében, hogy különösen a városi területeken lehető legjobban javítsuk a levegő minőségét, a lehető leghamarabb javítsuk a levegő minőségét. A tagállamok, a parlament és a gyártók mind felelősek. Bárki, aki úgy tesz, hogy korábban mint hogyha nem, tudoha, nem tudott volna már korábban ezekről a problémákról, az valami másik bolygón élt. Tehát mindannyian hibásak vagyunk, és most, amikor nagy az igyekezet, hogy megjavítsuk a dolgokat, akkor valójában az út mellé szorítjuk azokat az embereket, akik megisszák ennek a levét. És itt most elsősorban a, az autógyártók munkavállalóira, munkavállalóira gondolok, illetve a beszállítók munkavállalóira, az egész európai gazdaságra, mert ez a zöld gazdaságnak, illetve az európai gazdaságnak az egyik hajtóereje az autóipar. Nem szeretném azt látni, hogy miközben kergetjük ezeket a könnyű célokat, a végeredmény az lesz, hogy nem oldjuk meg a problémát, hanem valójában megsokszorozzuk a problémákat, oly módon, hogy ráadásul még bele is roppan ez az ágazat, és nem érjük el azt a célt, hogy új technológia, jobb technológia legyen az autókban, és jobb legyen a levegő, amit belélegzünk. Köszönöm. Buzz Eckhout következik. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Köszönöm, elnök úr. Első reakcióként arra, amit eh, Judy Görling elmondott, ő azt mondta, hogy könnyű célpontok, vagy célok. Én nem gondolom, hogy a, az autóipar, amely nagyon jól eh, el tudta szabotálni az eddigi célkitűzéseket, és legyengíteni, felvizezni, lebutítani, szóval, hogy az autóipar az könnyű célpont lenne. Eh, mert amennyiben az lenne, akkor nem értem miért van az, hogy Amerikában kétszer szigorúabb, szigorúbbak a NOx célok, Kaliforniában pedig még szigorúbbak, miközben Európa 80-ról eh, vitatkozott, mint értékről, Kaliforniában ehhez képest 35 mg-os a, a eh, célkitűzés. Tehát azért nem olyan nagyon könnyű célpont ez az európai autóipar. Na, de mindegy, most az RDR-ról beszélgetünk. Örülünk annak, RDR-ről, bocsánat, örülünk, hogy van egy új tesztünk, amiben már az Euró 6-nál megegyeztünk, tehát 6 évvel, 7 évvel később véglegesen, ténylegesen létrejön az RDE tesztelés, és én mégis zavarban vagyok, mert nem értem, hogy miért adunk még időt az autóiparnak arra, hogy a 2007-ben elfogadott értékeket még egy ideig ne tudja betölteni, illetve elérni. E, jogilag is problémás, és politikailag is problémás, és a jogi az, ami mindenkit kell, hogy érdekeljen, az az, hogy miről is szól ez az átmeneti idő. Az az érv, hogy további időre van szükség az új teszt bevezetéséhez. Miközben ez mindössze arról szól, hogy kitolunk egy korábban megalapított határidőt, ami ténylegesen a hatályos jog, jogszabály. Tudtuk, hogy lesz a teszt, a cégek beleszólhattak éveken keresztül, érdekelne a bizottság szakértőjétől, hogy egy komitológiai folyamatban hogyan lehet egy végrehajtási határidőt kitolni, amiben 2007-ben eh, állapodtunk meg, és a határidő 2014 lett volna, és most további időt adunk nekik, mint hogyha elhinnénk nekik, hogy ezek az új tesztek, ezek valami fajta hatalmas meglepetések lennének, holott igazándiból nem. Eh, a 2,1 egyébként is problémás. De még azt követően is, egy olyan konformitási tényezőnk van, ami a célkitűzést gyengíti. A bizottság eh, nagyon körülményesen próbálja ezt megmagyarázni, eh, statisztikai hibával, hibahatárral magyarázza ezt, de ugye mi beszéltünk Biankovska biztosasszonyjal, és ő elmagyarázta, hogy hogyan is lett a statisztikai hivatár, Ugye annak idején 1,18 volt a célkitűzés, ehhez képest látom most az 1,5-öt. Tehát a komitológiai folyamatban egy új célkitűzést e, tűztek ki, e, tehát 120. Nem 80 mg-ról beszélünk, hanem 120 mg-ról. Márpedig ez egy új célkitűzés, amely felülírja a 2007-es jogszabályt, meggyengíti, és egy komitológiai folyamatban megváltoztatja a korábbi jogszabályt. Ez pedig egyetlen frakció számára sem lehet elfogadható, mint pre precedens, mert egy komitológiai folyamatban, ami egy technikai folyamat, visszajönnek az eljárással, és felvizeznek egy 2007-es eh, célkitűzést. És igazándiból ezt a bizottság is elismeri, mert amikor magyarázkodtak nekünk, akkor azt mondták, hogy igen, 1,18 volt a hiba határ, viszont az 1,5 az politikai célkitűzés. Márpedig a politikai célkitűzéseket komitológiában nem lehet megállapítani. E, és itt kell meghúzni a nagyvörös vonalat. E, ha politikai alkudozás van, az jogalkotás, komitológiában pedig ezt ellenőrizni kell. Thank you very much, uh, Miss. Köszönöm szépen, Sér Pirik asszony kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kérdést uh, tettek már fel előttem, de mm, visszatérnék uh, az első ülésünkre a bizottsággal. Már a második dolog, amiről beszélni szeretnék, az európai felügyelet kérdése. A múlt héten az Európai Parlament Strasburgi ülésén többségeben szavaztunk mellette. Kérdezem, hogy mi a helyzet. Az engedélyek megadása a kérdés. Nem lehet az, hogy az egyik ágazat több engedményt kap, mint a másik. Erről, erről is szó van, emellett a párizsi klímamegállapodásról, erre vonatkozóan egy módosításomban nagyon világosan kimondtuk, hogy minden ágazatot azonos módon kell kezelni. Az nem lehet, hogy például akkor, amikor különböző malmokat kell felépíteni, acéla, stb., akkor, elér, akkor előírjuk milliméterre pontosan, hogy hogy kell felépíteni, és a gépjárműiparban ezt nem tesszük meg. Végezetül a múlt héten otthon voltam néhány napig, és találkoztam emberekkel, akik azt mondták, hogy tudjuk, hogy mi a véleményünk a parlamentről évek óta. Én azt szeretném, hogy mindenki egyenlő mozgásteret kapjon. Köszönöm szépen. Köszönöm Dali asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottságba idejött, és egy kompromisszumról beszél, hogy erre van szükség, de én szerintem itt szó nincs kompromisszumról. Nyolc évvel ezelőtt az EU úgy döntött, hogy 80 mg per kilométer lesz a határérték, és most pedig kompromisszumról beszélnek, és 168 mg per kilométerről beszélnek. Most akkor ez mégiscsak hogy néz ez ki? Kérem, magyarázzák el, hogy ez milyen kompromisszum. Szerintem ez nem egy kompromisszum, ez egy visszalépés, és hogyha 80 g per kilométerről döntöttünk, milligram per kilométerről, akkor most ide jönnek és 168 mg per kilométerről beszélnek, az mégis micsoda. Kérem, hogy adjanak számot arról, hogy 2007-ben az Euró 6-os rendelet 5-ös cikkében teljesen világosan megjelenik az, hogy hogyan kell elérni ezeket a küszöbértékeket. Nincsen itt tolerancia mozgástér és semmiféle rugalmasság. Most pedig a rugalmasságról beszél a bizottság itt a mai napon, és arról beszélnek, hogy rugalmasságot fognak bevezetni, és 50 százalékot 2020-ig lesz, tehát ekkora rugalmasságot vezetnek be 2020-ig. Engem az érdekel, hogy mégis ennek mi a jogalapja, milyen alapon dönték, döntött úgy a bizottság, hogy ezt megváltoztatja, mert az eredeti jogszabályban szó nincs rugalmasságról. Amennyiben megvizsgáljuk a 2020, idő, 20 utáni időszakot, nos hát ott megint csak a meghatározott értékek maximum 1,2%-ról beszél. Akkor ezt a konformitási faktort, amely azt honnan veszi az Európai Bizottság. Hol vannak azok a bizonyítékok és azok a tanulmányok, amelyek konformitási faktorokról beszélnek 2020 utára vonatkozólag. Szeretnék mindenféle konkrét részletbe betekinteni, és mondják meg azt, hogy miért olyan nehéz az iparágnak a 8 évvel ezelőtt megállapodottakat betartania. Állandóan Arról beszélünk, hogy az euró, az euró 6-os küszöbértékeknek az elérése, ez szükséges technológia rendelkezésre áll, akkor mégis mi ebben olyan nagyon nehéz? Engem ez érdekelne a bizottság részéről. És mi azokkal, akik viszont már most is elérik ezt a küszöbértéket? Remélem, hogy ma kielégítő magyarázattal tudnak majd szolgálni. Köszönöm. Perler asszony. Köszönöm szépen. jelentéstevő vagyok. A öm, lé, levegő öm, minőséggel kapcsolatos jogszabályban, és ott is azt mondtuk, hogy nagyon fontos az, hogy az összes közlekedési szektor a tiszta levegő célja felé haladjon. Ebben mindannyian egyet is értettünk, a jelentésben mindenféle ö, jogszabályok összevonásából kiderül az, hogy ezeket a célokat el lehet érni. Ugye itt a nitrogén oxid kibocsátása fő probléma. Szeptemberben kiderült az, hogy csak minden tizedik európai autó érte el a 80 mg per kilométeres kibocsátási szintet. Most úgy ugye 2017 és 2020-ra vonatkozólag állapítottunk meg küszöbértékeket, 50%-os toleranciát hirdet a bizottság. Hát ez egész egyszerűen elképesztő, én azt hiszem, hogy ez botrányos. És nagyon sok költséget generál mindenféle szinten. Úgyhogy öt kérdésem lenne. Egyes. Ez az 1,5%-os konformitási faktor lenne a legfontosabb. A, miért nem egy a konformitási faktor, egy az egyhez? Kettő, mi a helyzet a buszokkal és tehergépjárművekkel? Összhangban áll-e ez az Európai Bizottság levegő mm, tisztaságával kapcsolatos küszöbértékeivel, amelyeket 2030-ra tűzött ki maga elé. És végül hogyan lehet csökkenteni a berendezésekkel való csalás lehetőségét. Csak csökkenteni akarjuk? Ennyi összesen az ambíciónk? Nem kellene talán megakadályozni a csalást, megszüntetni a csalást? Ennyite akkor az Euró 6-os rendszerről. Köszönöm szépen. Jávor Benedek. Köszönöm szépen. A legjobban az hiányzik nekem ebben a vitában, hogy tiszta, világos beszédet halljunk. Ez hiányzik. Nagyon sok érvelés, szavak, számok, de ennek semmi köze a valósághoz. A bizottság részéről legalábbis, vagy a tanács részéről. Itt ugye konformitási faktorról beszélünk, 2,1, és teljes mértékben egyetértek Matthias Gróttal, hogy ez vicc. Ez nem konformitási faktor, Ez tulajdonképpen az Euro 6 visszavonása. Az Euro 6, az Euro 6 ö, standardek ö, visszavonása. Amennyiben a bizottság bármit szeretne elérni, akkor szerintem az a minimum, hogy legalább egy tisztességes javaslat találjon elő a bizottság, látjuk azt, hogy, lássuk, hogy mit szeretne tenni, és nem pedig uh, itt bujócskázik a konformitási faktorokkal. Olyan, mint hogyha egy színdarabban lennénk. Ez a 2,1 tizedes konformitási faktor, erre mindenki ordibál, senkinek sem tetszik, de hát ez olyan, mint a bika viadal, és ez gyakorlatilag a vörös posztó. Tulajdonképpen direkt találták ezt ki, mert én meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság eredeti javaslata egy 15 tizedes volt, ami önmagában is vicces már, és ahogyan Eckhart úr is elmondta, technikai szempontból a konformitási faktor nem gazdasági problémákra találták ki, hanem arra, hogy hogyan néz ki a bizonytalanság, mennyi a bizonytalanság ebben a rendszerben. Az pedig 1,2, legalábbis ezt támasztják alá a tanulmányok is. Tehát itt nem egy technikai megoldásról van szó, hanem egy politikai döntésről. És én attól félek, hogy amennyiben a parlament megtámadja erőteljesen a 2,1-et, akkor majd lesz egy szép kompromisszum a végén, és meg lesz az 1,6. És ez az, amit ők eredetileg is szerettek volna. Ez tulajdonképpen az egész csak egy játszma, itt a parlamentnek a nevetségessé tételéről van szó. Ez a 2,1, azt hiszem ebben mindenki egyetért, hogy ez botrányos, de azt is figyelembe kell venni, hogy egy olyan kompromisszum, amely 1,6 körül lenne, az is politikai döntés, és szintén kívül esik a technikai megoldásokon. Thank you very much, and now Ivo Bellet. Köszönöm szépen, Ivo Bellet kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság képviselőihez fordulok és utalnék a parlament jogi szolgálatának a véleményére, amelyben az áll, hogy az euró hatot normális használati körülmények között tiszteletben kell tartani. Emellett a konformitási tényezőket önmagunkban véve nem támadja meg a parlament azt, hogy hogyan hagyjuk végre, azt támadjuk meg. A vélemény, a múlt heti vélemény világos, azt mondja ki, hogy a második rendelet tervezet, mely a múlt heti döntésre, szakértői, tagállami szakértői döntésre vonatkozik, tehát ez a rendelet tervezet úgy tekintendő, mint ami a bizottság felhatalmazása mögé lép. Tehát Elnök úr, a kérdésem a következő. A bizottság hogyan fog eljárni? Hiszen azt nem tételezhetjük fel, hogy a parlament ellenvetése, amelyet megerősítenek bizottsági és aztán parlamenti szinten is, hogy ezt szemme, figyelmen kívül fogja hagyni a bizottság. Akkor figyelme veszik, és akkor majd egy új javaslatot nyújtanak be, egy kompromisszumos javaslatot? A másik kérdésem, Ennis Schreier kérdésehez hasonlít. Mi a helyzet a típus jóváhagyással? A parlamentnek volt két évvel ezelőtt egy állásfoglalása ebben a témában, nagyon világos ez, és Bienkowska biztosasszony a múlt héten megerősítette ezt. A bizottság képviselőjétől kérdezném, hogy meg tudja erősíteni azt a hírt, hogy a bizottság egy javaslatot fog előterjeszteni az alapos európai felügyeletre vonatkozóan, hogy felügyeljék a típus jóváhagyást. Köszönöm, Denzor. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az én benyomásom, hogy a bizottság és a tagállamok mintha szeretnék, hogy eltűnjön ez az ügy. Hogyha egy kicsit kikozmetikázzuk a célt, akkor lehet, hogy ez a probléma eltűnik. De hát nem fog eltűnni addig, amíg nem lesz tiszta az a levegő, amelyet belélegzünk mert a levegőben lévő szennyezőanyagokról beszélünk, és ezek csökkentéséről. Ezért kérdezném a bizottságtól azt, amit mások is megkérdeztek már, egy kicsit átfogalmazom. Egy együtt döntési eljárásról van szó. Nyolc évvel ezelőtt nagyon szigorú célt határoztak meg, valós vezetési körülmények között kell ezt elérni. Ezt a célt hogyan, milyen jogalappal lehet módosítani? És ha végül is nem akarjuk módosítani, de a 80 mg-os célt az 1,5-es konformitási tényezővel szeretnék kombinálni. Ez hogyan fog működni? Nem vagyok én matematikus, de a 80-szor 1,5 az nagyobb, mint a 80. A bizottság precedens értékű ügyet hoz ezzel létre. Köszönöm szépen, Hihár úr kap szót. Danke, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Itt paradigmaváltásra van szükség. A korábbi irányelv kapcsán azt kérdeztem, hogy a statisztikát akarjuk módosítani, vagy pedig a valóságot. Most elérkeztünk oda, hogy azt mondjuk, hogy nem jó a paradigmaváltás, a valóságot kell javítani a laboratóriumban a csatát már megnyertük, de a döntő az, hogy a való életben történjen valami. Két kérdésem lenne a bizottsághoz. Az első kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy a valóságban hogy néznek ki ténylegesen az adatok? Mi a helyzet az Euró 5-tel, vagy az Euró 4 tel nem is tudom, össze vagyunk zavarva, mi a helyzet a valósággal, hogy néz ki a dolgok jelenlegi állása más szóval fogalmazva, melyik euronormánál tartunk ténylegesen a valóságban, ha valóságon szeretnénk javítani, akkor realista célokat kell kitűznünk, amelyeket el is tudunk érni. A másik kérdésem inkább magunkhoz intézem, a kollégám már beszélt erről. A tényekre való tekintettel Hagyunk mindent nyugodni, várjuk ki azt, hogy hogyan tovább. Én igazságtalannak tartom az, hogy amikor mezőgazdaságról van szó, akkor rendkívül kemény célokat fogalmazunk meg, itt pedig elismerjük azt, hogy a módszereken javítani kell, a célokon is javítani kell, tehát még egyszer kérdezném, hogy hogyan ne hagyjuk nyugodni inkább ezt, és csak tárgyaljunk? Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak fogok szót adni, hogy meghallgassuk azt a sok-sok választ, amelyet majd adni fog nekünk. Sok sikert! Köszönöm. Az első kérdés az a szöveg átadására vonatkozott, ugye? Valójában most készülnek a fordítások. November 23 a határidő akkorra lesz kész az összes fordítás, és akkor tudjuk átküldeni az összes öt fordítást a parlamentnek. A második kérdés az úgy hangzott, ha jól értem, hogy a javaslatot lehet-e még módosítani, tehát a bizottság eh, eh, eredeti javaslatát ugye a parlament eh, megkapta, illetve ismerte, és nyilvánvaló, hogy a minősített többséghez lehet módosítani a javaslatot ahhoz, hogy elérjük a minősített többséget. Florenc úr kérdezte azt hiszem, hogy a gyártók azt mondják, hogy a technikai bizottság ülésén a szavazás azt mutatja, hogy a jelenleg létező járművek 30-50%-át, és itt most a dízel járművekre gondolok, át kellene alakítani ahhoz, hogy ezeket a célokat eh, tartani tudják. Eh, Grote úr kérdezte, és Filip meg később részletekbe menően válaszol. Eh, a másik kérdés az a jogalkotási folyamatra vonatkozott. A NOX-ra volt az első, és akkor ez most a jogalkotásra. Valójában éppen, hogy konkrétabbá válik a jogszabály, de ahogy arra már emlékeztettem, a, a tényleges e, kibocsátások a régi teszteredményekhez képest egy 400%-os elmérést mutatnak, tehát valójában az új szabály alapján közelebb kerül a célokhoz a, a valóság. És ahogy a biztos asszony is mondta, a típus jóváhagyási rendszer is átdolgozás alatt áll, ami egy alapvető eleme lenne annak, hogy hatékonyabb legyen a jogszabályi környezet, és jobban betartsák a jogszabályokat. Valójában a típus jóváhagyással kapcsolatos munkát már elkezdtük, vannak mindenfajta eljárások folyamatban. Ezeket nyilván most más szemmel nézzük, a korábbi fellebezéseket, meg egyéb vitákat, jogvitákat a fejlemények fényében, és nyilvánvalóan meg fogjuk erősíteni mindazt, amit már eddig is célnak tartottunk. Gerbrandi úr tett egy megjegyzést, a sajtónyilatkozat hangnemére vonatkozóan én erre nem tudok reagálni, hanem csak azt hangsúlyozom, hogy valójában a tényleges kibocsátások megfeleződnek. És valójában a folyamat végére pedig majdnem negyed, negyedére, negyedére csökkennek a tényleges kibocsátások. És ezek olyan dolgok, amire azért oda kell figyelni. A, az erdélyi, erdélye limitek jóváhagyása nélkül a jelenlegi helyzet maradna fel, fenn, ami jelenleg 400 mg per kilométer a gyakorlatban. Kísérő intézkedések. Az, hogy egy autó megfelel a jelenlegi jogszabálynak az még mindig nem azt jelenti, hogy valós vezetési körülmények között is megfelel eh, ezeknek, mert ugye ez pont a, a probléma, eh, valójában a tényleges kibocsátás négyszer akkora, mint amit a jogszabály előírna. Eh, tehát az átlag az az a 400 mg. Ha egy szabály megfelel a jelenlegi szabálynak, ami ugye laboratóriumi szabály, az nem azt jelenti, hogy az úton is megfelel. Tehát itt igazándiból nem annyira gyakorlati, mint inkább elméleti problémával állunk szemben. Mi fog történni 2017-ig? Az új tesztek kiegészítői lesznek a réginek, és kísérleti tesztek már most folynak. 2016. januárjától viszont monitorozásra használjuk ezeket a teszteket, ami alapján a tagállamok azonosítani tudják az eltéréseket. Meg lesz az információ tehát. Ezen információ birtokában adott esetben a konformitás tényezőket évente felül lehet akár vizsgálni, de ehhez kellenek az adatok. Tud, tehát tudnunk kell azt, hogy mi legyen a konformitási faktor tényleges összege. Na, miből is áll a konformitási faktor? Az egyik a teszt bizonytalansága az egyik összetevő, mert két összetevője van, tehát a teszt módszertanának a bizonytalansága, és a másik pedig a közúti tesztelés bizonytalansága mert igazándiból nem lehet tudni a, a gyorsulás, lassulás körülményeit például, hogy a valós körülmények azok egyenletes úton, vagy lejtős úton zajlanak, stb. Tehát ezért is gondolta ugye a bizottság, hogy a konformitás faktor magasabb kell, hogy legyen, de emlékeztetnék arra, hogy van egy felülvizsgálati záradék, ami az új tesztek első adatai alapján lehetővé teszi azt, hogy kiigazítsuk a konformitás faktort. Na most az, hogy az amerikaiaknak szigorúbbak a korlátai, na most lehet, hogy az amerikaiaknál szigorúbbak a kor, korlátok, ugyanakkor nem nagyon vannak ott dízelautók, vagy legalábbis sokkal kevesebb és a széndiokszid kibocsátási szintek viszont kevésbé szigorúak. I'm looking at the various interventions. Most azért álltam meg, mert nézem, hogy ki mit kérdezett. A rugalmasság szóba is belekötöttek. Itt igazándiból marzsot akartam volna mondani, tehát a teszteljárások, illetve a valós idejű tesztelés marzsára. Tehát ez egy olyan marzs, amely figyelembe veszi az eljárás bizonytalanságát és a teszt körülmények bizonytalanságát. A konformitási faktor az egy kompromisszum eredménye, mert a marzsra vonatkozóan is többféle nézet létezett, és igazándiból ez egyfajta kompromisszum vagy köztes érték. The link to the conformity fact to the... Na most konformitási faktor és levegőminőség összefüggése. Nincsen közvetlen összefüggés, mert a légminőséget, levegőminőséget a tagállamok a globális kibocsátás alapján mérik, tehát ilyen közvetlen összefüggést nem lehet kimutatni, de azt arra rá kell mutatni, hogy a konformitási faktor alapján történő NOx kibocsátás az viszonylag kevés ahhoz képest, hogy az erdélye bevezetésével a tényleges kibocsátás az csökkenni fog. Tehát 400 mg-ról csökkenni fog. A, a különbség tehát az olyan 25 mg, miközben ugye egy sokkal nagyobb értékű, kibocsát, értékű kibocsátás csökkentés történik. Itt most a különbség alatt az 1,2 és 1,5 közti különbséget értettem. Ahogy mondtam, a bizottság a típus jóváhigyással kapcsolatban éppen most vizsgálja felül az eddigi szabályokat. Kihagytam-e valamit? Mit tenne a bizottság akkor, hogyha a parlament úgy döntene, hogy a bizottság túllép a hatáskörén, erre nem tudok válaszolni, mert ez egy hipotetikus helyzet, nem tudok hipotetikus kérdésekre válaszolni, és ez a döntése a parlamentnek még nem született meg. Nyilván ez, ha megtörténik, akkor a bizottság átgondolja, hogy mit tett. I think that's about it at this stage. Nem, hogy egyelőre ennyit tudok mondani. If I remember well, there were... Ha jól emlékszem, a széndioksziddal kapcsolatban is kérdeztek néhányan. Nem tudom, hogy jól emlékszem erre. Hol úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön emlékező tehetsége jobb az enyémnél. Hát néhány fél kérdés hangzott el a széndioksziddal kapcsolatban. Például a NOx feltételeknek való elegettevés költségesebbe, mint a széndiokszid kibocsátási szabályoknak való elegettevés azt most meg kell néznem, utána kell néznem, aztán majd visszatérek erre. Persze a széndiokszid kibocsátásnak jó néhány költsége van, de azért megkérem a főigazgatóságot, hogy a NOx megfelelési költségekkel vesse össze ezt a helyzetet. A másik kérdés inkább az USA helyzetre vonatkozott, de már el is hangzott, hogy az USA-ban világos széndiokszid kibocsátási normák vannak, de hát az USA flottáját nem lehet az Európai Unió flottájához hasonlítani, méretét tekintve sem. Az ICCT kiadványaiból úgy tűnik, hogy az európai normák egy kicsit szigorúbbak az amerikai normáknál. A kérdés, hogy a NOx és a széndiokszid között van-e interakció. Igen, de a közelmúltban láthattuk, hogy azért ezek a különbségek csökkennek, mert a benzinmotorok jobban teljesítenek, és ezért az említett szakadék most már csökken. Ezzel kapcsolatban kaptunk is információt, ha kérik, ezt az információt meg tudom osztani önökkel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gebendi úr. Igen, egy follow kérdésem lenne, ha megengedi. Tessék. Először is. Ha én öt almát eszem hetente, és lopok és eszem meg hetente, de a rendőrség elkap, és akkor azt mondom nekik, hogy három almát fogok túl csak lopni, akkor ez azt jelenti majd, hogy ez egy jav, javult a helyzet? Ez lenne az első kérdésem. A másik kérdés pedig a következő. Ha jól értettem, a helyzet 2018. januárjáig. Tehát addig két tesztünk lesz majd? és a két teszt eredményeit közé is teszik, hozzáférhetővé, hát nehéz, de ez lesz. Ön 400 mg-os átlakibocsátásról beszél most. Ezt fogjuk megengedni az elkövetkező két évben, de hát a konformitási tényező akkor az elkövetkező két évben 5 lesz. Ez így helyes? Kedves kollégák, nagyon sokan kérnek még szót, további kérdéseket szeretnének feltenni. Nyilván mindenki további kérdéseket szeretne feltenni. Hát ha szeretnék, akkor folytathatjuk ezt a kérdéses, kérdés-válasz részt, de akkor újabb vitánk lesz. Az úgy is világos, hogy nem találtuk kielégítőnek a válaszokat. És nyilván ezért mindenki kérdéseket akar még feltenni, de Véleményem szerint mindenki elmondta a véleményét a témában. És valószínűleg ezt a témát más üléseinken is meg fogjuk még beszélni a bizottsággal, hiszen ma nem zárul itt le ez a vita, ezért kérem a kedves kollégáimat, hogy ne tegyenek fel további kérdéseket, mert vannak még további napi rendi pontjaink is. A bizottságtól kérdezném meg, hogy kíván-e reagálni, utána lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és tovább lépünk. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok úgy válaszolni, hogy ez ne provokáljon további kérdéseket. Az almákról nem fogok beszélni, mert nem vagyok mezőgazdasági szakértő. Ami viszont a konformitási tényezőt illeti, erről szeretnék beszélni, nem, nem, nem öt a konformitási tényező. Vannak tesztjeink, vannak jogszabályaink, vannak tesztjeink. A gyártóknak pedig megvan a lehetőségük, hogy tiszteletben tartva a teszteket, piacra dobják a termékeiket. A tesztek nem, jók, nem eléggé jók sajnos, és ezen dolgozunk most. De soha nem beszéltünk ötös konformitási tényezőről. A teszt nem tette lehetővé azt, hogy teljesen elérjük a valós helyzeteket. Most már közeledünk, de a bizonytalanságok miatt itt van a konformitási tényező. Az nem lenne fair, hogy azt mondjuk, hogy ötös lesz a konformitási tényező. Lesz, szükség lesz egy átmenetre a gyártók számára, hogy a gépjárműveik modulját átállítsák, de igazságtalan lenne azt mondani, hogy a bizottság egy ötös konformitási tényezőt elfogad. Köszönöm szépen. Rendben van. Akkor ezt a vitát itt lezárjuk, és akkor tovább léphetünk a következő napi rendi pontra. Szóbeli kérdés az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére a bizottság képviselőjével, szobeli kérdést fogalmaztak meg. Karl-Heinz Florenc lehet megkérdezném, hogy ki szeretne a társ előadók közül felszólalni. Karl-Heinz? Igen, belevágok, elnök úr. Karl-Heinz, egy pillanat. Kedves kollégák, az előző napirendi ponttal kapcsolatban a vitát lezártuk. Ha valaki szeretné adni a termet, kérem tegye azt meg, de mi szeretnénk folytatni a munkát, ezért mindenkit arra kérek, hogy legyen csöndben. Karl Heinz, köszönöm szépen. Ebben a házban már többször beszéltünk a körkörös gazdaságról, Beszéltünk a háromáról és egyebekről. A lényeg az, hogy mennyire sikeres Európa, akkor, amikor az egyszer már felhasznált erőforrások fel, újra feldolgozásáról van szó. Az irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulajadékaival kapcsolatban a bizottsághoz kérdést intéztünk, és megkérdeztük, hogy a tagállamok hogyan szeretnének eljárni hogyan néz ki a végrehajtás, tényleg olyan szinten van, mint ahogy azt szeretnénk. Véleményünk szerint ez nem így van. Illegális kezelésről hallhatunk. Az elektromos, elektronikus berendezések hulladékai értékesek Európán belül és kívül is. A hulladékokat ide-oda tologatják, és nem tartják tiszteletben a rendeletet úgy halljuk, hogy a begyűjtési célokat sem tartják tiszteletben, és mindez meg is jelenik egy tanulmányban. Ezt a tanulmányt elkészítették, a bizottság ismeri ezt a tanulmányt, mi is ismerjük, és nagyon hálásak lennénk a bizottságnak, ha tájékoztatna bennünket arról, hogy jelenleg hol tartunk. Miért annyira fontos ez a számunkra, elnök úr? Vele biztossal, és mit tudom én még kivel beszélünk itt a körkörös gazdaságról, és csodálatos dolgokról beszélünk, de a konkrét dolgokban, például AAA autók, stb. Hát nagyon sok mindent fogadtunk még el, tehát ami a kezünkben van, az is összeomlik. Az nem lehet, hogy egy újabb, fantasztikus építményt állítunk össze, a közben azt látjuk, hogy a korábbi összeomlott, és éppen ezért szeretnék én a bizottságtól kérdezni. Thank you very much, Ms. Eka. Köszönöm, Eckhout úr, kedves kollégák. Karl Heinz tökéletesen megfogalmazta már ezt németül, most akkor én ezt miért ismételjem meg angolul vagy hollandul. Köszönöm. Akkor most meghallgathatjuk a bizottságot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Julio, vagy Julio Garcia Börkesz van itt velünk, osztályvezetőként. Kérem, válaszoljon a feltett kérdésekre. Jó napot kívánok! Először is szeretném megköszönni a kérdés feltevőinek a munkát. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, mert itt a kihívásokról tudunk ennek kapcsán beszélni. Az elektronikus hulladékok kezelése itt a tét. Mint tudjuk, ez a hulladék gazdálkodásnak az egyik leggyorsabban növekedő ágazata, és nagyon magas szintű újrahasznosítási szintet szeretnénk elérni. Az Európai Bizottság öt kérdést kapott, amelyek igen széles körű ö, témákra terjednek ki az elektronikus hulladékok a hulladékkezelési irányelvre vonatkozólag. Egyenként fogom a kérdésekre a választ megfogalmazni, megpróbálom összeszedetten, de anélkül, hogy a kérdéseket megválaszolatlanul hagynám. Az első kérdés, hogy a tanulmányból a bizottság milyen képet kapott. A WEEE e e tanulmány mutatja be azt, hogy valóban illegálisan exportálják, vagy nem helyesen kezelik ezeket a hulladékokat az Európai Unióban. Azt hiszem, hogy ezen a területen erősíteni kell az ellenőrzéseket. Ott vannak a kezünkben a jogalkotási, vagy a jogi eszközök, de ezeket hatékonyan meg is kell valósítani. Elsősorban fontos, hogy a nem működő elektronikus berendezéseket ne szállítsuk el hajókkal harmadik országokba. És éppen ezért meg kell vizsgáljuk, ellenőriznünk kell azokat a szállítmányokat, rakományokat, amelyekben azt feltételezzük, hogy esetleg ilyen típusú hulladékokat vinnének. Nos, nagyon fontos eszköz itt a kezünkben a bizonyítási teher megfordítása, amely a tulajdonosra helyezi a bizonyítási kényszert azzal kapcsolatban, hogy nem hulladékról van szó, hanem működőképes eszközökről. A módosítások, amelyek január 1-én léptek életbe, ezek nagyobb, vagy fontosabb eszközöket adnak az ellenőrök kezébe, 2017. január 1-től pedig inspekciós tervek valósulnak majd meg, kockázatkezelési szinten fogjuk valószínűsíteni azt, hogy hol kell szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezni. Itt mindenképpen ezt összhangban kell megvalósítanunk a nemzeti illetékes hatóságokkal. Ugyanakkor megpróbálunk európai szinten is fellépni, jövőre az Európai Bizottság egy fontos kezdeményezést indít majd útjára, a bevált gyakorlatok kicserélése lesz a cél, illetve az, hogy hogyan lehet felvenni a harcot az illegális kereskedelem ellen. A kezdeményezés keretében együtt fogunk működni az Európai Unió környezetvédelmi inspektoraival, amelyek, amelynek az lesz a célja, hogy a hulladékok ne kerüljenek ki az Európai Unióból. A kockázatfelméréssel kapcsolatban iránymutatásokat fogalmazunk meg, illetve az ellenőrök munkáját segítjük ezekkel az iránymutatásokkal. Együttműködünk az Interpollal is, Egyébként ez fontos partner is számunkra. A CVIT projektben, és jelenleg egy nemzetközi illegális kereskedelem ellenes konferencián is részt veszünk, amelyet az Interpol szervezett. Készen állunk arra is, hogy a bilaterális együttműködést megerősítsük, és erősítjük a különböző projekteket a fejlődő országokban, illetve egy olyan projektet is útjára indítottunk, amely a Kínával való együttműködésre vonatkozik, és kimondottan a hulladék exportról szól. És végül a nemzetközi tevékenységekben való részvételünket is megpróbáljuk erősíteni, a technikai iránymutatásoknak megfelelően, amelyeket a bázeli egyezményben részes felek bevonásával határoztunk meg. És végül a következő kérdés, mi a helyzet jelenleg az, irá, az implementáció területén ennek az irányelvnek a, a tekintetében? Hogyan néznek ki az inspekciós ráták? Nos, ezzel kapcsolatban Először is azt szeretném elmondani, hogy a jelenlegi beszedési célok a hetes cikkben szerepelnek, 70 kg per fős szintet állapítanak meg. 2013-ban bizonyos jelentések még mindig hiányoznak, de azért a már begyűjtött adatok alapján úgy tűnik, hogy csak öt tagállam nem volt képes a beszedési célokat megvalósítani, és további öt, vagy e- még ez az öt tagállam is elég közel áll a célkitűzéshez. Az ötös mellékletben szerepelő célok körül, közül az újrahasznosítás tekintetében három ország nem tudta megvalósítani a kitűzött célokat, négy tagállam pedig az IT, illetve a telekommunikációs szektorban nem tudta ezt a célt megvalósítani. Ami az ellenőrzéseket illeti, a 2010-2012-ös időszakra vonatkozólag több mint 2500 esetről kaptunk értesítést, amely illegális kereskedelemre utalt. Ez kb. 15%-ot tett ki a legális kereskedelem. A számok nem feltétlenül jó irányba mutatnak, de ez nem biztos, hogy rossz hír egyébként, mert egész egyszerűen csak úgy tűnik, hogy több illegális szállítmányt tudtunk lefoglalni, mint korábban. Ezért növekedtek a számok. A negyedik kérdésre a válasz. Besz beszedési ráták 2015-re vonatkozólag. Nos, hát itt az a kérdés, azt a kérdést kaptuk, hogy az Európai Bizottság bizonyos VEE e kategóriák számára saját célkitűzéseket fogalmaz-e meg, e, vagy sem. Egy tanulmányt készítettünk, amelyben mind a két aspektust megpróbáltuk megvizsgálni. ami az új beszedési célok 2016-ra, sőt, tehát egészen 2019-ig megvannak már ezek. Nos, ezekkel kapcsolatban a tanulmány, amely nemrég került napvilágra, egyébként az Európa websájton még nem is jelentettük meg. Nos, hát ez azt mutatja, hogy lesznek olyan tagállamok, amelyek nem lesznek képesek ezeknek a céloknak megfelelni akkor, hogyha az implementációs szakadékot nem csökkentik. Például a nyomon követhetetlen beszedés, illetve a monitorizási kapacitások terén szükséges a további erőfeszítés. Voltak olyan országok, amelyekben 2010-ben 30%-os volt ez a rés, vagy ez a hiány. Például azokban a tagállamokban, ahol alacsonyabb a beszedési, begyűjtési ráta, ahogyan elmondtam már, ezzel kapcsolatban a jövő évben indítunk útjára egy programot. A tanulmányban az is, arról is szó esik, hogy az különböző szektorokban külön célokat határozzunk-e meg. Nos, a tanulmányból az derül ki, hogy ez hatékony lehet bizonyos gazdasági, a környezetvédelmi vagy társadalmi szempontból, de mégis nagyon nehéz lesz Európai Unió szintű célkitűzéseket meghatározni, akkor, amikor a feltételek az Európai Unióban nagyon különbözőek lehetnek a különböző tagállamokban. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy kontraproduktív lenne, hogyha egyéni gyűjtési rátákat határoznánk meg, akkor, amikor tulajdonképpen az implementáció még nem valósult meg teljes mértékben. Ehhez mérten az Európai Bizottság a jelenlegi fázisban nem kívánja ezt a fajta speciális kategóriákra való leosztást megtenni, de a tagállamoknak ilyen célkitűzések meghatározása megengedett, sőt, elképzelhető, hogy ez nagyon hasznos eszköz lehet az implementáció terén, hogy a fő célok, amelyek a VEEE e e, irányelvben szerepelnek, hogy ezek megvalósuljanak. És végül mi a jelenlegi helyzet? A minimális minőségi sztenderdek tekintetében Nos, hát itt az Európai Szabványügyi Hivatalnak adtunk mandátumot egy európai standard kidolgozására. Ez a standard kell, kell hogy vonatkozom majd a VEE-re, illetve a jelenlegi helyzetet kell majd tükrözze. Az újrahasznosítással kapcsolatos sztenderdek valószínűleg a következő év végére állnak majd rendelkezésre, de jelenleg is dolgozunk ezen az ügyen, és bizonyos sztenderdek már most is megjelentek. Az általános sztenderdek tekintetében, illetve a katód tartalmú öm, illetve hogy olyan katódok, amelyek VEE e e tartalmúak, illetve a lámpák tekintetében, és a környezetszennyezésre, illetve a környezetszennyezés csökkentésére vonatkozó célkitűzéseket már megjelentettük, a szénhidrogén alapú alapanyagok újrahasznosításával kapcsolatban. Amikor sikerül a sztenderdeket véglegesíteni, akkor az a célunk, vagy az a tervünk, hogy egy ekvivalencia táblázatot alakítunk majd ki. Úgyhogy ezzel, kedves elnök úr, Sajnálom, hogy hosszasan beszéltem, de azt kell, hogy mondjam, hogy a kérdés az inkább egy formanyomtatványra hasonlított, nem egy igazi szóbeli kérdésre. Remélem, hogy a speciális kérdéseket is lefettem, és remélem, hogy nem hagytam ki semmilyen konkrét területet. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you very much. I don't know if... Köszönöm. Nem tudom, hogy a kollégák akarnak-e kérdezni valamit. Karl Heinz Bass. Igen, köszönöm szépen, hogy ilyen ö, részletesen válaszolt. Egy kérdésem lenne. Tagállamokkal kapcsolatos ez a kérdés. Azt mondta ön, hogy a tagállami helyzetek eltérnek egymástól. De mi a helyzet? Kielégítő? Vannak olyan országok, amelyek nagyon elkötelezettek, még mások gyengébb teljesítményt mutatnak? Olyan országokról van szó, melyeknek nagy kikötője van, nagy export, ami ki tudja hová irányul? Emellett azt mondta, hogy nagyobb ellenőrzésre van szükség. Természetesen ezt megéltem, de hol szeretnének ellenőrizni? A tagállamokat kellene jobban ösztönözni arra, hogy többet ellenőrizzenek, vagy pedig a bizottság végezni az ellenőrzést. Ez érdekelne engem. Ki ellenőrizzen jobban, és a AAA ebben a folyamatban milyen szerepet tölt be? Van-e elképzelése fontos, vagy pedig itt különböző részletekről van szó. Mindenesetre köszönöm, hogy ilyen komolyan válaszolt a kérdéseimre. Thank you very much, Mr. Eckhout. Köszönöm, Eckhout úr. I would like to extend the thanks. Először is uh, szeretném is megköszönni a bizottságnak, hogy nagyon átfogó, nagyon hosszú, kimerítő választ adtak a kérdésekre, ezt nagyon méltányoljuk. Van egy nagy politikai kérdés, amit uh, érdemes lenne megválaszolni, nevezetesen az, hogy hogyan lehet jogszerűen feldolgozni ezt a hulladékot. Ez nem egy új probléma, ez a tanulmány is rámutat arra, amit már eddig is tudtunk, hogy a legális felhasználással van e probléma. Tehát mi a bizottság mi a bizottság szándéka? Hogyan kerülhető el az, hogy három év múlva megint csak arról beszéljünk, hogy hogyan lehet legálisan felhasználni ezeket, vagy a, feldolgozni ezeket a hulladékokat. Köszönöm tehát a választ, de a végső politikai kérdés az az, hogy lesz-e megoldás erre a problémára, vagy három év múlva ugyanezeket kérdezgetjük, ami nem lenne jó. Konkrétabban pedig ön is mondta a válaszában, hogy ez a körforgásos gazdaság egyik eh, alapvető kérdése. December másodikán ezzel a témával kapcsolatban lesz majd egy új javaslata a bizottságnak. Kérdésem az, hogy pontosabban el tudná mondani, hogy ennek a körforgásos gazdasági csomagnak melyik eleme fogja ezt a kérdést kezelni. Tehát mi van készülőben, mert úgy gondolom, hogy egy jó lehetőség lesz itt Örülnénk, hogyha többet megtudhatnánk. Köszönöm. Thank you very much. Question from you. Köszönöm. Mások? Nem? Akkor a bizottságé szó. Okay, uh, Mr. Uh, Mr. Florence. Uh, Köszönöm. Florenc úr kérdésében az illegális elektromos és elektronikus hulladék exportra kérdezett rá, hogy vannak-e fekete pontok vagy lyukak az Európai Unióban. Nos, az elvégzett munka, és ez nem lett meg, azt mutatja, hogy a legfőbb útvonalak elektronikus hulladék vonatkozásában a nagy kikötők, a fő kimenő pontok. És ezekben a nagy kikötőkben kell az erőfeszítéseket megtöbbszörözni, illetve odafigyel a szabály betartására, ellenőrzéseket kell ott tartani. Ami a az újrafeldolgozást illeti, tehát begyűjtés és újrafeldolgozás, collection recycling, ott jelentős különbségek vannak a tagállamok között, és ahogy a szabálybetartás előmozdító projektünkben is, ami jövőre indul, arra fogunk koncentrálni, hogy a tagállamok közti különbségeket kezeljük. Tehát azokra a tagállamokra koncentrálunk, ahol a legrosszabb a végrehajtása a szabályoknak. Ez nem az első ilyen szabálybetartás előmozdító kezdeményezésünk. Jelenleg is van egy ilyen kezdeményezésünk az önkormányzati hulladékkal kapcsolatban, illetve egy másik szabálybetartás előmozdító kezdeményezésünk van. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban, illetve az építkezési és bontási hulladék, törmelék kérdését is, valamint a forgalomból kivont gépjárművek kérdését is kezeljük, illetve azt is tudjuk, hogy ott is jelentős probléma az, hogy nem tudjuk, hogy hova kerül a hulladék egy jelentős része. Ezek a kampányok, ezek a kezdeményezések hasznosak, mert először is alkalmasak arra, hogy diagnosztizáljuk a helyzetet a 28 tagállamban, és azonosítani tudjuk a megoldásokat is a legjobb gyakorlatok alapján. Második kérdésre válaszolva, mi mindent elkövetünk annak érdekében, és nagyon sok erőt, erőforrást használunk fel arra, hogy jól végre legyen hajtva, jól végre legyenek hajtva a, a jogszabályok, de megígérni, garantálni azt, hogy három év múlva ez nem lesz probléma, természetesen nem fogjuk tudni. De az biztos, hogy az elkövetkezendő három évben jelentősen javulni fog a helyzet. Ami pedig az e-hulladékok és a körforgásos gazdaság viszonyát illeti, a konkrét javaslatokról én most nem tudok beszámolni. Ugye a körforgásos gazdaság csomag hamarosan érkezik. Azt tudom megerősíteni, hogy olyan intézkedéseket fogunk javasolni, amelyek révén a hulladék másik felére, ha úgy tetszik, tudunk koncentrálni, ami megint csak az e-hulladék egy jelentős mennyisége. Itt az újrahasználhatóság, a tartóság, a javíthatóság kérdésére fogunk koncentrálni, mert ez, ez fontos dolog a, az e-hulladék képződése szempontjából. Emellett másodlagos nyersanyagok piacát is megpróbáljuk előmozdítani, mert fontos a recycling, illetve a begyűjtés szempontjából is, illetve a jogalkotási javaslatban minimális követelményeket eh, fogunk meghatározni a kiterjesztett eh, gyártói felelősség körében is. És eh, ezek révén is jobb kezelhetősége lesz az e-hulladéknak, mert ahogy önök is tudják, vannak olyan jelenlegi európai programok, amelyek célja az e-hulladék kezelése, és ezek a programok, ezeknek a programok egy része nem működik jól. Tehát ennyit tudok mondani a körforgásos csomagról, anélkül, hogy olyan részletekbe bocsátkoznék, amelyek már sértik azokat a, az elemeit a csomagnak, amelyekről még nincs végleges döntés. De azt gondoljuk, hogy pozitívan fog ez az e-hulladék problémájára pozitív választ fog adni, legyen az begyűjtés vagy újrahasznosítás. Thank you very much. Köszönöm szépen. És akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Lépjünk tovább, nézzük a következő pontot. Szóbeli kérdés ritka daganatos betegségekkel kapcsolatban. A bizottsággal fogunk eszmecserét folytatni. Mindjárt meg is adom, ö, a, meg is adom a szó Decsena Oktávia Szörbunak. Köszönöm szépen, elnök úr. Évente 540 ezer európai állampolgár esetében diagnosztizálnak ritka daganatos megbetegedést, de globális szinten nem annyira ritkák ezek, hiszen az összes daganatos megbetegedés 24%-át teszik ki. 5 év után nehezebb meggyógyulni ezekből a daganatos megbetegedésekből. És ezért a túlélési esély kevésbé nagy. Például a meráknál. A legnagyobb ö, csoportban, vagy a leginkább elterjedt a fejnyaki daganatos megbetegedések mértéke. A betegek 60%-a esetében már a betegség előre haladott időszakában állítják, állapítják meg a betegséget, és ez csökkenti a túlélési esélyt. Ezért fontos a gondozáshoz való hozzáférés. A felnyaki daganatos megbetegedések nagy része esetében Dél-Európában 5 év után csak kevesen élnek túl. A túlélési ráták más uniós országokban 40%-ot is elérnek 5 év után is. Ez szomorú valóság és frusztráló is. Vannak világos bizonyítékok arra, hogy ha a diagnózist hamarabb állítják fel, és megfelelő a gondozás és kezelés, akkor 80-90 kal is javulhat a túlélési ráta. Ezért a korai diagnózis, valamint a kez, minőségi kezeléshez és gondozáshoz való hozzáférést uniós szinten biztosítani kell. Ha ezt biztosítanunk kell, ha tényleg valós esélyeket szeretnénk ezen emberek esetében biztosítani. Minimum ö, szolgáltatási szintet kellene megfogalmazni, az ilyen ritka fejnyaki megbetegedések esetében. És lehetővé kell tenni, hogy a nagy szakértelmel rendelkező hálózatokhoz is hozzáférjenek. Ezért a bizottsághoz szeretnék intézni néhány kérdést. Kérdezném, hogy a bizottság mit, font, mit fog tenni azért, hogy a tagállamok jobb megelőzési diagnózis felállítási és kezelési lehetőségeket biztosítsanak a tagállamok. Mi történik az olyan megbetegedések esetében, amikor van hatékony kezelési módszer, de az infrastruktúra nem igazán fejlett. A bizottság néhány európai finanszírozású projekt eredményeit hogyan kívánja hasznosítani a minimum kötelező sztenderdek szolgáltatása előírása területén mit tenne a bizottság, és hogyan fogja a bizottság monitorozni az ilyesfajta sztenderdek tiszteletben tartását, végrehajtását, és azt, hogy ezek milyen kihatással vannak a betegekre. Köszönöm. Thank you, Ms. Sarbu. And... Köszönöm szépen, Szörbu asszony. Most pedig Mihály Hüber kap szót a bizottság részéről, tessék. Köszönöm szépen. Itt vagyok. Köszönöm ezt a kérdést, mely a ritka daganatos betegségekre vonatkozik. Ez a rákos megbetegedésekkel és kronikus betegségekkel kapcsolatos munkánk fontos részét képezi. Attól függően, hogy milyen számokat nézünk, az Európai Unióban a daganatos megbetegedések egynegyede ritka daganatos betegségnek számít. Tehát a rákos betegek egy elég nagy hányadát szakítja ez a betegség ki ebből. A tagállamokkal a erre a területre vonatkozó szakpolitikákról tárgyalunk. A diagnózis felállítása, a terápiához, kezeléshez, gondozáshoz való hozzáférés, a bizonyítékok, a klinikai vizsgálatok, a páciensek, azon páciensek kis száma, akik hozzáférhetnek a kezeléshez, valamint a különböző szövetbankok, valamint nyilvántartások, tekintetében azt mondjuk, hogy rosszabbak az eredmények, mint a szokásos daganatos megbetegedések esetében, és nem egyenlő a helyzet a tagállamok között, ezt fontos kiemelnünk. Ami a megelőzés kérdését illeti, nincs egy külön megközelítés erre a területre de a rákellenes kódex hozzájárulhat ehhez a területhez, a fej nyaki daganatos megbetegedések esetében is. Ha megnézzük például a dohányzást, az alkoholfogyasztást, a napozást, a foghigiénét, ezek mind relevánsak megelőzési szempontból ahol van hatékony kezelés, ott a tagállamot abban segítjük, hogy az egészségügyi rendszerén javítson különböző eszközökkel. Van egy irányelv, amely a páciensek jogairól rendelkezik határokon átnyúló helyzetekben. És a referencia hálózat külön odafigyel a ritka betegségekre. Világos, hogy az ilyen helyzetekben a ritka betegségek kell a referenciahálózatok foglalkoznak, ide tartoznak a ritka daganatos betegségek is. A hatékony kezeléshez való hozzáférést úgy is lehet javítani, hogy különböző gyógyszerek engedélyezési mechanizmusain javítunk. Az árva termékek esetében és 60%-át az ilyen árva, árva termékeknek engedélyezték, hogy az ilyen ritka daganatos betegségeket kezelni lehessen. Emellett vannak új innovatív szerek is, ezekkel kapcsolatos információkat kell a tagállamok között kicserélni. A képet nézve elindítottuk azokat a projekteket, amelyekről ön is beszél. A Real CareNet az egyik ilyen, és a Real Care projekt, ez az elődje volt. Az uniós egészségügyi program keretében finanszíroztuk ezt, szeretük volna az információt cserét javítani, és a diagnózis felállítást külön hangsúlyt helyeztünk a gyerekorvosi helyzetre, és a gyermekorvosi onkológiára. Persze van még jó néhány egyéb projektünk is, amelyet a kutatási program keretében finanszírozunk. Ezek alapján mi úgy érezzük, hogy elérkezett a megfelelő pillanat arra, hogy a tagállamok strukturáltan is támogassák a ritka daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos lépéseket, annak érdekében, hogy áthidaljuk a szakadékot, az egészségügyi program alatt 2015-ben egy új közös cselekvést indítottunk el a ritka daganatos betegségekre. Ezek a közös cselekvések az illetékes tagállami hatóságok és a bizottság között zajlanak, majd remélhetőleg jövő év elején kezdjük a munkát, és lehetővé tesszük a tagállamok számára a struktúráltabb együttműködést, azokra a következményekre alapozva, melyek az önök kérdéseiben is megjelennek, és amelyek szűk keresztmetszetet jelentenek, ilyen például a regisztráció, az iránymutatások koordinációja, információhoz történő hozzáférés, valamint a ritka daganatos megbetegedések kérdése. Az említett 2015-ös egészségügyi program alatt zajlik ez. A közös cselekvések tartalmának a megvitatása az elkövetkező hetekben, hónapokban kezdődik, amikor a kijelölt tagállami hatóságok, valamint a bizottság és különböző ö, páciensekkel foglalkozó szervezetek mind összeülnek. Egyelőre nem tudjuk azt elmondani, hogy pontosan ezt a csomagot fogjuk előrevinni, de az elkövetkező hónapokban világosan válik majd, hogy mi lesz. A tagállamokkal az egészségügyi program címszó alatt végrehajtott cselekvések révén a tagállamok elkötezik magukat amellett, hogy komolyabban foglalkozzanak ezzel a területtel, mert a ritka daganatos megbetegedések kiesnek egyrészt a ritka betegségek, másrészt pedig a rákos megbetegedések területeiről, tehát ezektől távolabb esik. A koordinációs csoport összpontosít a ritka betegségekre és a daganatos megbetegedésekre. Köszönöm szépen, Hüber úr. Most pedig a bizottság tagjai Grosztet hiszem az első. Igen, természetesen. Először is szeretnék egyetérteni a kollégák aggodalmaival a ritkarák betegségekkel kapcsolatban. Mindig is érdekeltek ezek a témák, például a gyermek rákbetegségek, vagy a hasnyálmirigy rákbetegségek. Ezek nagy problémák. A probléma az abban ragadható meg, hogy nem elég, hogy ö, rákról van szó, de egyben ritka betegségről is, és ezért a kettő között nehéz megtalálni a megfelelő megoldást. Ezek a fajta rák megbetegedések sajnos eh, nem túl sok publicitást kapnak, a közintézmények nem érdeklődnek, nincsen eh, ezekhez a ritka betegségekhez megfelelő forrás a kutatáshoz, a diagnosztika nagyon gyakran igen későn érkezik meg, és például ma délután is eh, a neuroendokrin rendszert érintő daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos vitán vettem részt. Nagyon nehéz ezeket még diagnosztizálni is. Ráadásul, ha ezt mondjuk 70 évesen diagnosztizálják, akkor az már néha nagyon késő. Noha ha hamarabb sikerült volna a diagnózist felállítani, akkor még lehetett volna tenni valamit. A szóbeli kérdésnek az a lényege, hogy hogyan lehet a megelőzést javítani, a megfelelő kezeléseket hogyan lehet garantálni, és meg vagyok győződve arról, ahogyan a bizottság is elmondta, hogy alapvetően arra van szükség, hogy a meglévő referencia központokat erősítsük, és megvan a megfelelő jogi alap, egyébként jó magam is jelentéstevője voltam egy ilyen anyagnak, de hát túl kevés, tehát az időfaktorral kell megküzdenünk, mert nagyon sok tagállam nem valósítja meg ezeket a referencia hálózati központokat, és nem képesek, tehát állandóan fékezik mindezt, pedig ez lenne a megfelelő eszköz ahhoz, hogy a ritka rák megbetegedésben szenvedőknek segítséget tudjunk nyújtani. Én azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy mit kíván tenni annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a jogszabály, és hogy hogyan kíván nyomást gyakorolni a tagállamokra, hogy ez minél hamarabb végbe menjen. Egy másik kérdésemben a klinikai tesztekkel kapcsolatos kérdésekre tett fektettem, vagy erre fektettem, ebbe tettem nagyon sok figyelmet. Nagyon nehéz a gyógyszertesztekhez alanyokat találni. Hogyan lehetne segíteni ezt a folyamatot, hogyan lehetne európai szinten a klinikai tesztekhez alanyokat toborozni. Köszönöm. Perdicsini képviselő, köszönöm szépen. Elolvastam ezt a szóbeli kérdést, amely a szocialistáktól érkezett. Ez egy nagyon fontos téma. Mi is egyetértünk ezzel, és valóban az a szükség lenne arra, hogy erről mélyebben vitázzunk. Ugyanakkor kimondottan a nyaki és az agyat, illetve a fej területét érintő betegségekről van itt szó. Nagyon sokszor a rossz gyógyszerezés halálos kimenetelű lehet. Ezekben az esetekben nagyon hatékony gyógyszereket lehetne bevetni, de nem mindig állnak ezek rendelkezésre. Ugye főként megint említeném itt a fej, illetve a nyaktájékát érintő daganatokra gondolok. De fontos lenne itt a definíciót először tisztázni. Mit jelent az, hogy ritka rákbetegség, és hol lehet ezeket az eseteket jól kezelni? Nem világos tehát még a tudományos irodalomban sem az, hogy mit is értünk a ritka rákbetegedés alatt. A Rare Care kutatói azt mondják, hogy a 6 es, 100 ezer főre, vagy 100 ezer esetből 6 esetnél kevesebbet érintő betegségek esetében nem beszélhetünk ritka betegségről, de gyakran nem csak a fej, illetve a nyak, hanem a garat, torok, illetve a merrák bizonyos esetei, illetve a méhnyak rák, és, és ezen belül még nagyon sok aleset, alcsoportok állapíthatók meg, és ezek együtt, tehát több mint száz patológiás eset alkotja a méhnyakrák fogalmát. És ezekben az esetekben a kemioterápia, kemoterápia, illetve más terápiák, besugárzások esetében nagyon fontos lenne látni, hogy a hagyományos módszereket hogyan tudjuk egymással kombinálni, és milyen mértékű besugárzást alkalmazunk. Tehát tulajdonképpen maga a méhnyakrák nagyon sok apró rák, ritka rákbetegségből tevődik össze, de mégis egységében, mint méhnyakrák kezelni tudjuk. Nos, amennyiben csak a definíción lovagolunk, akkor nehezen tudjuk a gyógyítást megvalósítani, de a valóságban azért a méhnyakrák az egyik legjobban gyógyítható rákbetegség, és hogyha ebbe tesszük be a forrásainkat, akkor az például nem egy jó út. Tehát ezért lenne fontos a definíció, hogy tényleg azokra a rákbetegségekre próbáljuk meg becsatornázni a forrásokat, amelyeknél szükség van a kutatásra. Köszönöm szépen! megadom a szót újra a bizottságnak. Köszönöm a kérdéseket. Jó kérdéseket kaptam. Hogyha megnézzük a az ellátás és a gondozás megszervezését az egyes tagállamokban, akkor azt kell megállapítani, hogy ez az ő hatáskörük. És amit mi tehetünk, az az, hogy nemzeti daganatos terveket várunk el az országoktól, a tagállamoktól, illetve a szűrésre helyezzük a hangsúlyt, valamint előmozdítjuk a tagállamok közti együttműködést és én megértem a türelmetlenséget, mert ez lassabb folyamat, mint esetleg vártuk. De az európai referenciahálózatok, például a legutóbbi Lisszaboni konferencia ahol megpróbáltuk az információ terjesztést eh, felgyorsítani, illetve háttérmunkát végezni. Úgy látszik, hogy kialakult egyfajta lendület, amivel talán felgyorsulhatnak az események, majd meglátjuk, hogy eh, erre a területre az eh, végül is milyen pozitív kihatással van. Úgy látszik azonban, hogy elég gyorsan indultak most a dolgok, mozgásban vannak, és látjuk a az egyes tagállamok kötelezettségvállalásait is. Tehát mozgásban lendültek a dolgok, még ha mi formálisan nem is tudunk nyomást gyakorolni a tagállamokra ezeken a területeken. Ami a, az egész definíciós kérdést illeti, valóban e, igazándiból ideiglenes definíciókkal és listákkal dolgozunk, ezeket a RareCare.net projekt keretein belül alakítottuk ki. Ez azonban egy eh, praktikus definíció. Ehm, ugye 168 különböző ritka daganatos betegséget eh, említenek, és közös fellépésre eh, van szükség. A, nyilván ez a közös fellépés majd csoportosítja ezeket a megbetegedéseket, és megnézzük azt is, hogy az egyes daganatos betegségeknek kell prioritást biztosítani, és hát látjuk, ez történik az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, amikor is kialakul a közös fellépésnek, a joint actionnek a, a, a tartalma. Ami pedig a klinikai kísérleteket illeti, átadnám a szót a kollégának. Thank you very much. Köszönöm. Nyilván a klinikai vizsgálatok kapcsán még csak egy korai szakaszról beszélhetünk. Ennek lehet eredménye egy jogszabály, majd a talán nem távoli jövőben, tehát egy olyan jó jogszabály, amelynek számos eleme arról szól, hogy megkönnyítsük a klinikai teszteket, kísérleteket egész Európában, és a klinikai kísérletek engedélyeztetésének egy belépő pontja, egy entry pontja legyen, és így egyszerűbbé válhatnak a folyamatok. Ami a konkrét klinikai vizsgálatokat illeti, ott ténylegesen az Európai Bizottság és a, az ügynökség, a, az egészségügyi ügynökség együtt dolgoznak egy sor kérdésben, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan fogjuk tudni megvalósítani Eh, meggyorsítani a, a, a folyamatokat és a programokat anélkül, hogy azoknak a minősége sérüljön. Ezek most olyan dolgok, amiről éppen zajlanak eh, megbeszélések. De ezek azt gondolom, hogy kihatással vannak a ritka daganatos megbetegedésekre is. Köszönöm, mondja az elnök, és köszönöm Szárbu alelnök asszony kérdését, valamint a bizottság válaszát lépünk tovább. A következő napi rendi pontunk eszmecsere az Európai Bizottsággal és az Európai Gyógyszerügynökséggel a gyermekgyógyászati vizsgálati terv eh, mentesség feltételeiről szóló szakpolitikáról. Az egészségügyi munkacsoport alelnökeinek adom meg először a szót, Peterle úrnak elsősorban. Uh, Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy itt van az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bizottság több képviselője is. A gyermekgyógyászati rendeletről júniusban tartottunk egy workshopot, és az arról szólt, hogy eh, nagyon gyakran olyan gyógyszerekkel látjuk el a gyermekeket, amelyeket eh, nem teszteltek, és ezek gyakorlatilag kísérleti gyógyszernek minősülnek. Eh, meg kellett tehát beszélni ezt a helyzetet. 40% a gyermekgyógyászati szerveknek alapvetően nem a gyerekekre lett kifejlesztve, és a, különösen a gyermekrák eh, betegségekre gondolok, amelyek eh, a gyermekhalálok eh, 40 ai felelősek Európában. Jobbá kell tenni a gyermekgyógyászati vizsgálatokat. Köszönöm. Most Szabin Jüliker következik önél szó. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre az eszmecserére. Ez rendkívül fontos témában. Nyilván ö, keretben a rendelete való tekintettel merül fel ez a kérdés. Ez egy elég új jogszabály. A lakosság egy ötödét, azaz 20%-át érinti ez a kérdés, hiszen a lakosság 20%-a gyerek és a gyerekeket nem lehet kis felnőtteknek tekinteni, mert gyerekszervezetük van, gyerekigényekkel. Konzultációt indítottunk jobb gyógyszereket a gyerekeknek címmel, és nem volt meg a megfelelő kutatás, ez probléma. Emellett az is, hogy a gyógyszereket nem a címkének megfelelően, célnak megfelelően használták, gazdasági tényezőket hoztak fel oknak, de többé-kevésbé, többé-kevésbé az orvos volt az, aki a klinikai tapasztalatokat megszerezve döntött, mert ez a bizonyítéknál nagyobb volt a tapasztalat. A rendeletet később elfogadtuk, és elég sok eszközt vezetünk be ezzel, hogy a beruházási tervről, gyerekgyógyászati beruházási tervről aztán tárgyalni tudjunk. Önök is tudják, hogy egy előre haladásról szóló jelentést tettünk közzé 2013-ban, ez azt nézte meg, hogy mennyire volt sikeres a jogszabályok végrehajtása. Néhány eszközt vezettek be, felállítottak egy tudományos szakbizottságot az Európai Gyógyszerügynökségnél, és bizonyos keretet is létrehoztak azért, hogy a gyerekgyógyászati kutatásokat előmozdítsuk. Ez egyébként a termék fejlesztés szerves részévé is váli, vált időközben, korábban ez nem volt ismert. 2013-ban már láthattunk ígéretes termékeket, és megfelelő beruházási terveket, amelyek nagyon sok betegséget lefettek, és odafigyeltek a minőségre is. A jobboldali diagramát nem látják önök, de a tervek 10%-a az onkológiára vonatkozik. A gyerekgyógyászati rendelet hatályban lépése óta nagyon sok adatot tudtunk összegyűjteni, például az újszülöttek és a koraszülöttek esetében. Ilyen adatokkal korábban nem rendelkeztünk, vagy csak kevéssel. Ha megnézzük, hogy 2006 óta hogyan javult a helyzet, azt látjuk, hogy több mint 800 gyerekgyógyászati terv létezik most, és láthatjuk, hogy a számok emelkednek. A szükség van időre, ezen a területen 2014-15-ben, azonban ezek a gyerekgyógyászati tervek végrehajtásra kerültek egyre nagyobb számban. Ami az újonnan engedélyezett gyógyászati termékeket illeti, 41 esetben beszélünk gyógyászati indikációról, jelölésről, és nagyon sok, több mint 124 olyan gyógyszerünk van, ahol a gyógyászati adagoláson javítottak. Ezt emelném ki, hiszen egy olyan eszköz ez, amely a gyerekgyógyászati fejlesztések szempontjából még új de 2013, 14 és 15-ben már kiemelkedő eredményeket értünk el. Mi a az ilyesfajta tervek, pippek célja. Egy betegség, állapot és indikáció elméletére alapul és az ilyesfajta tervek hatájánál a felnőtt, a javasolt felnőtt indikációt veszük alapul. Ez a keret az Európai Gyógyszerügynökséggel ezt veszük alapul. Az ilyen terveket el lehet halasztani az ilyen tervek megalkotását, akkor ha egy bizonyos betegség csak felnőttekben jelenik meg, tehát az olyan betegségek esetében. Ami pedig az onkológia területét illeti, mint ahogy az előbb is említettem már, a jóváhagyott pippek 10%-át a gyerekgyógyászati onkológiában hajtják végre. Fontos megjegyezni, hogy a szabályozói keretben sehol sem szerepel az, hogy a vállalatok nem állhatnak elő ilyesfajta tervekkel a gyerekgyógyászati onkológiai termékek esetében. a fejlesztést végző vállalat bármikor előállhat egy ilyesfajta gyerekgyógyászati tervel, és bátorító, bátorítjuk is a fejlesztőket, hogy álljanak elő ilyen tervekkel. Ha lehet, gyerekgyógyászati indikációkkal is álljanak elő. A vállalatok a cselekvés mechanizmusára alapozva végzik el ezeket a terveket, vagy alkotják meg ezeket a terveket, és én itt abba hagyom, majd a kollégáim az ünnökségtől még válaszolnak. Igen, a gyógyszerügynökség képviselője részéről Garcia úr fog nyilatkozni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt tagok, köszönjük, hogy megbeszélhetjük ezt a nagyon fontos témát. Számunkra ez szívügy, és odafigyelünk a gyerekek egészségére. A júniusi workshopon elhangzottak bizonyos aggályok és szeretném tisztázni azt, hogy a kondíció, az állapot fogalmát hogyan határozzuk meg. Először is megpróbálom a lehető legkönnyebben elmagyarázni, legérthetőbben. Ha a slide bal oldaláról kezdjük, akkor azt kell látnunk, hogy a kiinduló pont egy esetleges indikációról, tehát a kiinduló pont az a felnőttekben való előfordulás szakbizottsági szinten megbeszéljük az indikációt, és megpróbáljuk megnézni azt, hogy a betegség vagy az állapot, amelyet a felnőttekben láttunk, hogyan határozható meg. Utána pedig egy fejlesztést, vagy pedig egy halasztást kérnek, attól függően, hogy ez a kondíció hogyan néz ki. Egy fejlesztésnél ezt veszük alapul. Nyilván megvannak itt is a korlátok, az egyik korlát a rendelet 11. cikke. az áll ott, hogy ha a betegség vagy pedig állapot csak a felnőtt lakosságban fordul elő, akkor kérhető egy ilyesfajta halasztás, azaz az, hogy ne legyen gyerekgyógyászati fejlesztés. A kondíció állapot meghatározásánál a bizottsági közleményt vesszük alapul. Ez a különböző jogszabályi területeken megjelenik, nem csak a gyerekgyógyászatban, hanem más szabályozói környezetben is ezt a megfogalmazást határa, használjuk. Végül, de nem utolsó sorban, mint ahogy az előző szlájdon is látható volt, a folyamat elején be kell azonosítani azt, hogy van-e szükség kifejleszteni egy terméket a lakosság, a felnőtt lakosság körére nézve, és aztán utána térünk át a gyerekekre. Itt akkor néhány példa. Itt például a reumatoid arthritis a felnőttekben, ez a betegség a gyerekeknél nem mutathatok, nem létezik. Megnézzük azt, hogy ez a betegség a gyerekeknél milyen betegség lehetne, ez az idiopatik arthritis. És akkor erre fejlesztenénk ki egy terméket, ez egy általános állapot, mind a két betegségre vonatkozhat. Másrészt, például linfoma esetében a felnőttek termékeinek a kifejlesztésekor kifejlesztett ez a termék a felnőttekre, és aztán megnézik a gyerekeket. Viszont ha a neuroblastomát nézzük, amely a gyerekeknél létezik csak, nem javasolhatjuk a terv kifejlesztését, tehát a fejlesztést, mert a neuroblastoma nem a linfoma kondíciója alá tartozik. A június 16-i Envi Workshop jelentésből átvettünk ide egy részt, ezt másoltuk ide be. A különböző orvosi betegségek besorolásáról van itt szó, ezt használjuk fel a fejlesztéseknél. A PDCO megpróbálja megnézni azt, hogy melyik az az állapot, amely előfordulhat a felnőtt és a gyerek gyógyászatban is, és itt úgy járunk el, hogy megfigyeljük a HLT szint, erről HLT szintet, erről a következő szlájdomon fogok beszélni. Az alacsonyabb szint negatív kihatással lehet a gyerekgyógyászati termék kidolgozásában. Itt ezen a szlájdon mm, egy példát hoztam a Medrától, ez egy besorolás, ezt használta a szakbizottság az uniós honlapon közéteteket alapul véve. A felnőtt állapotokat vesszük alapul, ahol és a jobb oldalon megjelenik a gyerekgyógyászat, például a szarkom esetében is beazonosítható lehet a, ennek megfelelő állapot a gyerekben, és aztán akkor erre vonatkozóan a vállalattal megbeszéljük, hogy milyen gyerekgyógyászati terméket kívánnak kifejleszteni. Ez egy jó mechanizmus az ilyesfajta termékek kidolgozására. Volt egy folytonos törekvés a végrehajtás során, de lehet, hogy nem volt tökéletes. A különböző ö, mentességek listájának a kérdése volt itt. A múltban a mentességek listáját ö, úgy alkottuk meg, hogy azt néztük meg, hogy mi a gyerek e, érdeke, milyen, a gyerekeknek milyen érdekei jöhetnek szóba egy bizonyos betegséggel kapcsolatban, felhasználva a közelmúlt belé az új információkat. A mentességekre vonatkozóan most már van egy e, határérték, korlátozzuk az ilyen mentességek számát, bizonyos esetekben a mentességet a 11. cikk alapján megadjuk. Most már kevesebb állapot esetében lehet mentességet kérni, mint korábban. És hogy befejezzem, és hogy beszélgethessünk, teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a gyerekgyógyászati rendelet a gyerekgyógyászati termékek fejlesztésében nagyon nagy, korábban nem tapasztalt fellendülést eredményezett. Olyan betegségekre, melyek csak a felnőttekben fordulnak elő, nem kérhetünk gyerekgyógyászati tanulmányokat, de önkéntesen ezzel elő lehet állni. A HLT tekintetében a lehető legtöbb gyerekgyógyászati tanulmányra szükség van, és emellett a vállalatokkal még több párbeszédet folytathatunk, találkozunk a vállalatokkal, megpróbáljuk megérteni azt, hogy mire van szükség az ilyesfajta fejlesztéseknél, és emellett bevonjuk a tudományos életképviselőit is, valamint a szabályügyi, e, bocsánat, a páciensek szervezeteit is. De ez nagy kihívást jelent. És itt ennyiben is hagyom, köszönöm. Köszönjük ezt a prezentációt. Brian úr következik, aki Grenis helyett fog beszélni, aki most nem tudott eljönni, illetve François Grosset. Köszönöm. Grenis sajnálja, hogy nem lehet itt, és a következőket kell elmondanom a nevében. Köszönöm, hogy eljöttek ide, és beszélünk erről a fontos kérdésről. Kilenc éve fogadtuk el a rendeletet, aminek pozitív hatása volt a kezelések, kezelésekre bizonyos gyermekbetegségeknél. A gyermekkori megbetegedéseknél a kezelések elérhetősége azonban problémás, különösen daganatos beszegedéseknél, amiből 35 ezeret regisztrálnak évente, gyermekek körében ez a legnagyobb halálok, e, és az elmúlt tíz évben a felnőtt daganatos megbetegedések körében elért sikerek sajnos nem tükröződnek a gyermek daganatos megbetegedések területén. A rendelet óta egyetlen egy kifejezetten gyermekgyógyászati onkológiai gyógyszert engedélyeztek. Ez azért van, mert valójában a gyógyszergyártók kérhetnek mentességet, ahogy erről beszéltünk, és ezt akkor kérhetik, hogyha csak a felnőtteknél jelentkező daganatos betegséget gyógyít az adott gyógyszer, mivel a gyermekek és a felnőttek daganatos megbetegedései nagyon eltérnek egymással, ezért az felnőttekre kialakított gyógyszerek nem alkalmazhatóak gyermekekre, mert nem lehet tudni, hogy alkalmasak-e a gyermekrákok gyógyítására. Mégis jobb ilyen alkalmazzák őket, annélkül, hogy előtte tesztelnék őket. 26 gyermek gyógyászatit szeret, szert engedélyeztek felnőtt használatra. A az EMA által kialakított gyermekgyógyászati vizsgálati tervek mentességek feltételei a biológiai, illetve genetikus abnormalitás alapján születnek. A medre PT helyett HLT that using the PT level rather... A PT szint az ELT, HLT szint helyett alkalmazása valójában ellentétes hatást érne e, Tehát érdekelne bennünket, hogy mit tehetünk, miért nem lehet nézni egy gyógyszer, egy betegségnek a genetikai hátterét, nem pedig a testen belüli elhelyezkedését. Tehát amennyiben egy gyermekrák és egy felnőtt rák között biológiai összefüggések, illetve hasonlóságok vannak, akkor valószínűleg ez lenne megfelelő módja a gyógyítás megközelítésének, minden más módszer kevésbé logikus. Nem, várnak a, nem tudnak várni a gyermekek a 2017-es felülvizsgálatot, vizsgálatig, valamit most kellene tenni, tehát még előtte. Köszönöm, Grosztet asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam a jelentéstevője 9 évvel ezelőtt a gyermekgyógyászati témának, és hát a következményekkel egyáltalán nem vagyok elégedett, ugyanis nem hozta meg azokat az eredményeket, amelyeket hozzáfűztünk. Nagyon nehéz volt a helyzet, már akkor is, egyáltalán, hogy sikerült ezt végbe vinnünk, de továbbra is nagyon sok feladat vár ránk. Úgyhogy annak önmagában örülök, hogy a gyermekgyógyszerek kutatásával kapcsolatos derogációkat felfüggesztette az ügynökség, de azért ez mégiscsak csepp a tengerben, és ez az intézkedés ez nem megy eléggé messzire. Az a lehetőség, hogy gyermekgyógyszerekkel kapcsolatos vizsgálatok lehetősége megvalósítható. Ezt eddig nagyon manipulálták, úgyhogy sok bennem a düh is emiatt. 60%-a ezeknek a vizsgálatoknak gyakorlatilag a derogációkhoz kapcsolódik. Az első 5 évben összesen 26 gyógyszer, amelynek lehet gyermekgyógyászati alkalmazása, felnőgyógyszerként megkapta az engedélyt, de több mint a fele derogációt kapott a gyermekgyógyászati hatások kivizsgálásával kapcsolatban. Vilmot asszonynal együtt úgy döntöttünk, hogy a biztoshoz egy levelet írunk, és ebben a betegszervezetek támogatását is kérni fogjuk, hogy a kérdésekben teremtsünk tiszta helyzetet. Ezek molekuláris szinten hathatnak a gyermekekre, nagyon sok ö, biológiai ö, közösség lehet a gyermek, illetve a korú daganatos megbetegedések között, és itt érveket, illetve ürügyként használják fel azt, hogy tulajdonképpen csak felnőtt gyógyszeretnénk lehet aktív az adott hatóanyag. Ez önmagában túl komplexé teszi, és adminisztratív szempontból nagyon nehézkes a helyzet. Ugyanakkor szeretném azt is, hogyha a molekulák hatását, a hatóanyagokat vizsgálnánk gyermekkori betegségekre vonatkozólag külön vizsgálatot végeznénk. Szeretném itt, ami a fast trackot illeti, az Egyesült Államokban ott van a Creating Hope szervezet, amely a, ezeknek a, a gyógyszereknek a gyors piacra dobását tűzte ki célul. Nekünk viszont továbbra is késéssel kell számolnunk, mindenképpen tennünk kell valamit annak érdekében, hogy ez a rendelet többet adjon a gyermekek érdekét védendő. Köszönöm. Thank you for your contribution and Köszönöm az eddigi hozzászólóknak. Az elmondottakat mások nem akarnak szólni, úgy látom. Éppen ezért visszaadom a szót a bizottság képviselőjének. Thank you very much. I will, I will start. Uh... Nos, akkor kezdeném azzal, hogy reagálok itt a, az elhangzottakra. Emberi és intézményes szempontból is érthető a frusztráció, amikor azt látjuk, hogy akár ritka betegségeknél, akár gyermekbetegségeknél nem rendelkezünk megfelelő gyógymóddal. Ez teljesen érthető emberileg, és ennek senki nem örül, mindenki ezen változtatni szeretne. Visszatérnék a rendeletre. Grosztet asszony nagyon jól tudja, hogy milyen nehéz volt annak idején egy rendeleti keretet kialakítani, és az új gyógyszertermék kidolgozása nyilván egy gyógyszergyártó kezdeményezésére történik, tehát a rendeletnek Egyfelől bátorítania kell a kutatást, nevezetesen a gyerekbetegségek gyógymódjának kutatását, ugyanakkor nem szabad, hogy hátráltassa a felnőtt gyógyszerek elérhetőségét sem. Tehát egyszerre kell, hogy ott legyenek a pull és push faktorok ebben a rendeletben, meg kellett találni az egyensúlyi helyzetet, amely a gyógyszerfejlesztéseket előmozdítja. Mindig kérnek több ösztönzőt, de egy dologra felhívnám a figyelmet, a gyermekrák betegségek egyszerre általában, amellett, hogy daganatos betegségek, amellett ritka betegségek is, tehát a ritka betegségek gyógyításánál a gyógyszerfejlesztők különböző különleges kedvezményeket kapnak, tehát élvezik azokat a kedvezményeket, amiket egyébként a ritka betegségek gyógyszereinek kifejlesztése során megadunk. A, arra a felkérésre, hogy gyorsítsuk fel a felülvizsgálatát, tehát hozzuk előre 2017-hez képest. Nos, 2017-re várjuk a jelentést, ez igaz, és ahogy mondtam, a gyógyszerek kifejlesztése az egy hosszú folyamat. Sajnos. 2015. novemberében eh, a rendelet eh, eredményeire nézve, hatására nézve végső következtetéseket levonni talán kicsit korai. Tehát mi a 2017-es felülvizsgálatban gondolkodunk, viszont azt nagyon komolyan vesszük, és úgy gondoljuk, hogy következtetések levontása előtt konkrét és átfogó bizonyítékra, adatokra van szükség. Nem osztjuk azokat a nézeteket, hogy a gyermekgyógyászati betegségekről szóló rendelet nem hozott volna megfogható eredményeket, épp ellenkezőleg szerintem voltak komoly sikerek is. Köszönöm, és akkor most a gyógyész, gyógyszerügynökség képviselője talán akkor én is csatlakoznék ahhoz, amit a kollega mondott. Én is úgy érzem, hogy ez a rendelet sikeres alapvetően. az persze sajnálatos, hogy nem tudunk tovább lépni. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk technikai eh, szempontból, ugyanis az orvostársadalomban nagy vita zajlik arról, hogy hogyan kell definiálni a betegségeket. És eh, a, eh, a rendelet nem biológiai megközelítésű betegségdefiníciókat alkalmaz. Tehát ez egy nagyon komoly szakmai vita, amin messze túlmutat a gyermekgyógyászatom. Nyilván egy tudományos vitát üdvözlünk, de a végrehajtás az nem problémamentes ebből kifolyólag. Right. Um, I detect the necessity for... Én úgy látom, hogy ezt akkor majd folytatni kell később, ezt a párbeszédet, hogy Grosztat asszony akar még eh, szólni. Kérem, hogy röviden. Tényleg gyorsan fogok csak beszélni. Először is emlékeztetnék arra, hogy hát volt már a lehetőség eh, eh, megvárni a 2017-es tanulmány az túl hosszú idő, és már ezt mondtuk, az Európai Bizottság eh, eh, figyelembe kéne, hogy vegye a parlament véleményét, a bizottságunk véleményét, de tényleg eh, túl, túl hosszú ez az idő. Már kilenc éve hatályban van ez a rendelet, tehát bizonyos, bizonyos bizonyos következtetések levonhatók. Ők azt mondják, hogy jó a rendelet alkalmazása, mi nem értünk ezzel egyet. Várni 2017-ig, hogy milyen változások lehetnek a rendeletben annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen. Mi ennél gyorsabban akarunk hatékonyság növelést elérni. Köszönöm. Ez azt mutatja, hogy számomra mondja az elnök, hogy valószínűleg ez visszakerül még elénk ez a téma. Köszönöm a gyógyszerügynökségnek és a bizottságnak, hogy eljöttek. És eh, mivel egyéb napirendi pontról nem érkezett eh, értesítés, ezért itt most be tudom zárni az ülést. Mindenkinek szép estét kívánok!